Kedves kollégák, kezdjük akkor az esti részszakot, folytatjuk az ülésünket, első napi rendi pontunk, Luis Manuel Coppola Santos jelentése, és a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések a tárgy. Négy percre megadjuk a szót a jelentéstevőnek. Felkészült? Szentos úr, igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkit köszönteni, a biztos urat is. És szeretnék köszönetet mondani, és megelégedésemnek is hangot adni. Lehet, hogy nem is használom ki a négy perces időkeretet, hiszen a témában nagy a konszenzus. Mint ahogyan tudjuk, a bizottság javaslata oda jutott el, hogy a közvetlen kifizetése kontinuitása megmarad, és a mostani kap és a kap reformja utáni átmeneti időszakban nem változik, az új pénzügyi keret kontextusában sem. 2013-ra a naptári évre, ami már a 2014-es pénzügyi évet jelenti, rögzítette a közvetlen kifizetéseket. Ezen kifizetéseken belül az a helyzet, hogy az új tagállamok számára van egy phasing in mechanizmus, és a moduláció mechanizmusa is lehetséges, azaz nem lesz változás a közvetlen kifizetések mértékét tekintve. 2013, ami egy átmeneti év, az Agrárbizottság egyes új rendelkezéseket vezetett be, annak érdekében, hogy bizonyos tagállamoknak a különleges helyzetét javítsa. Németország, Svédország és Nagy-Britanniát, az Egyesült Királyságot érintik ezek a kiigazítások. 2013-ra az is lehetőség lesz, hogy az új tagállamok nemzeti szinten a plusz kiigazításokat az egyes pillérből alkalmazhatják. Ciprusra is vonatkozik ez a rendelkezés, a triológus keretében benyújtott kérvény alapján. Ezeken a tárgyalásokon a szakbizottsági tagoknak információt adtak, és konszenzusra is sikerült jutni. Szeretnék végezetül a bizottságnak köszönetet mondani a jó együttműködésért, a Dán soros elnökségnek is, sőt az Agrár Szakbizottság titkárságának is köszönetet mondanék, és minden Júri és Agri szakbizottsági tagnak, a sedóknak egyaránt, akik nagyon gyorsan dolgozták fel ezt a dossziét. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy ezek a közvetlen kifizetések az átvenet évben is kifizetésre kerülhessenek. Szeretnék felhívást intézni mindenkinek abban a tárgyban, hogy fogadják el majd holnap ezt a jelentést, hogy lezárhassuk ezt a dossziét, és a közvetlen kifizetések a jövő évben is eljussanak a gazdákhoz. Ezt szeretem volna csak elmondani, elnök úr, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen! Tacsen Csoloszt szeretném felkérni biztosként, hogy átvegye akkor Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy öröm elállapítom meg, hogy a jogalkotási folyamat a bizottsági javaslattal kapcsolatban nevezetesen, hogy 2013-ban megvalósításra kerül a közvetlen kifizetések rendszere, ez most végéhez közeledik. Köszönöm Capulos Santosnak, valamint Paula de Castro úrnak, az Agribizottság elnökének is elkötelezettségüket, amivel gyorsan előbbre vitték ezt az ügyet a folyamaton keresztül, illetve hogy igyekeztek megállapodni első olvasatban a tanácsal is, ami nagyban segít bennünket abban, hogy gyors döntés szülessen. Amint tudják, a bizottság nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy ez a rendelet gyorsan elkerülésre elfogadásra kerüljön, és a közvetlen kifizetések rendszere 2013-ban ennek megfelelően valósuljon meg. Örülök, hogy ezen a plenáris ülésen, illetve holnap szavazásra kerül ez a javaslat. Ami az informális eh, trilógust illeti, amely május 24-én került megtartásra, eh, a parlament és a tanács politikai megállapodást kötött, az a kompromisszumos szöveg, eh, szöveg bizonyos módosítókat tartalmaz, amelyeket a parlament és a tanács is szükségesnek talált, amelyet a bizottság pedig el tud fogadni. Annak is tudatában vagyok, hogy ennek a ö, megállapodásnak egyes elemei azon az alapon kerültek megkötésre, hogy a ö, hatája 2013-ra korlátozott, és nem foglalkozik azzal, hogy a ö, közös mezőgazdasági politika reformja, illetve a pénzügyi perspektívák, azok majd ö, hogyan kerülnek kialakításra. Köszönöm. Most Giovanni Levia fog felszólalni a Költségvetési Bizottság nevében egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a ö, Költségvetési Bizottság nevében gratulálni szeretnék ahhoz, hogy ez a jogalkotási folyamat gyorsan, első olvasatban végigvitelre került. Ennek van egy aspektusa, ami külön érinti a Költségvetési Bizottságot, nevezetesen arról van szó, hogy a 2013-as közvetlen kifizetések kapcsolódnak a több éves pénzügyi kerethez. A mezőgazdasági év pénzügyi szempontból október 15-én záródik, és a közvetlen kifizetések, amelyek 2013-ban kerülnek majd kifizetésre, azok a 2014-es költségvetés terhelék. Ez a több éves pénzügyi keret sajnos nem halad túl gyorsan és a Dán elnökségnek a következtetés, a konklúziója mindössze annyi volt, hogy az eddig elvégzett munkát átadja a ciprusi elnökségnek, amely majd tovább viszi ezt a munkát. Reméljük, hogy ez a munka mielőbb befejezésre kerül, nem csak azért, mert ez lehetővé teszi a 2013-as közvetlen kifizetések végrehajtását, hanem azt is, hogy a reforma lehető legjobban kerüljön lebonyolításra. Köszönöm, Lavia úr. Előttem. Egyelcseve asszony kap szót egy percre a frakciók nevében. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a raportőrnek a kiváló munkáért. Ez a dosszió is azt mutatja, hogy Európai Uniós politikáról van szó, amelyet a bizottság kezdeményez, és nagyon fontos, hogy a bizottság allokálja kifizetéseket. Ezért hívom fel a, bizton, a bizottságot, hogy legyen tekintettel a tagállamokra, és legyen ambiciózusabb a célkitűzéseket tekintve, hiszen egy ambiciózusabb kapra van szükség. Aztán a tagállamoknak is felhívnám a figyelmét, hiszen nekik kell az igényeiket, a, a gazdáknak az igényeit azonosítani ők felelősek gyakorlatilag a nemzeti eh, stratégiákért, úgyhogy legyenek aktívabbak a nemzetállamok is. Még ha nincs is itt mindenki, aki érintett, nagyon fontos a folyamat, amiről tárgyalunk. Mi itt az Európai Parlamentben vagyunk azok, akik mindenkinek az érdekét horizontális és vertikális szinten is képviselnünk kell. Én bízom abban, hogy a többi ö, eh, kap pal kapcsolatos jelentésben is a minőség lesz a meghatározó. Köszönöm. Köszönöm a néppárt nevében. Szólt a kolléganő, és most pedig Padar kollega következik, ő pedig a ő, szocialisták és demokraták nevében kap szót. Egy perc erejéig kollégák. Először is támogatni szeretném azokat a módosítókat, amelyeket az előadók javasoltak, különösen, hogy átmeneti támogatást kapjanak az új tagállamok 2013-ban. A kiegészítő közvetlen kifizetések segítséget nyújtanak, egy kiegészítő támogatást jelentenek olyan gazdák számára, akik 20%-kal kevesebb támogatást kapnak ez tehát egy észszerű kompromisszumnak tűnik, és ez egy jó kezdet lehet az elkövetkező tárgyalások során, amelyek már a 2014-2020-as időszakot érintik. Ez egy pozitív jelzés a balti gazdák számára, hogy igenis lehetőség van jó kompromisszumok megkötésére. Köszönöm szépen, én is köszönöm és most pedig az Alda nevében Reimers asszonyé a szó. Másfél percre elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák, azt szeretném elmondani, hogy az ALDE támogatja azokat a a, ezeket a módosító indítványokat, üdvözöljük a kompromisszumot, amelynek a célja a kivételek megőrzése, nem okoz szükségtelen törést a gazdáknak juttatott kifizetésekben. Fontos, hogy az átmeneti évben világos legyen a dolgok állása. Szeretném azt is kiemelni, hogy üdvözlöm, hogy milyen konstruktív módon tudtunk együttműködni, és remélem, hogy ez a konstruktív munka a jövőben is megmarad ugyanis eddig néha a mezőgazdasági reformok során problémák voltak, és most már ideje, hogy a tényekkel foglalkozzunk, és a gazdák számára megfelelő eredményt érjünk el. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a hozzászólást, Reimers asszony és a zöldek nevében másfél percre Anna Miranda asszony kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm szépen Kapolos Santos kollégának is. Ő mindig nagy védelmezője volt a mezőgazdaságnak, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz majd a kapreform során. Ismeri a gazdák helyzetét nagyon jól méghozzá, és nagyon gyakran fontos, hogy megkapják a gazdák továbbra is a közvetlen kifizetéseket. Ez az én országom esetében is nagyon fontos mezőgazdasági orientációjú országról lévén szó, és a költségvetés be volt fagyasztva a vidékfejlesztésre vonatkozóan, és mint elhangzott, nem voltak közvetlen kifizetések. Ez a rendelet most meghatározza a feltételeit a közvetlen kifizetéseknek, sikerült konszenzus találni. Ez rendkívül fontos egy ilyen nehéz időszakban, amelyet a gazdasági, mezőgazdasági szektor átél. Nagyon nagy válság tanulni lehetünk, ugyanis nincs állami támogatás a tagállamokban. Ezek a kötelező modulációk természetesen fontos üzenetet jelentenek, csak emlékeztetni szeretnék röviden arra, hogy milyen költségvetési forrásokat irányoztak elő a reform végrehajtására. Ugyanis a százalékos arány csökkenni fog a tagállamokban, és ez vonatkozik a jövőbeni reformra is. Köszönöm szépen, köszönöm, és most pedig a Következő hozzászóló Wojciechowski kollega egy percre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, Apollo Santos kollégának, azért, hogy 2013-ban a gazdák továbbra is élvezik a közvetlen kifizetéseket, amelyre olyan szükségük van. Szeretném remélni, hogy a 2013-as év az utolsó lesz, amikor a közvetlen kifizetések esetében ilyen nagyok lesznek a különbségek. Majd, hogy nem, tíz évvel ezelőtt tíz új állam csatlakozott az Európai Unióhoz, és a gazdák azóta látták, belátták, hogy a verseny egyenlőtlen Tíz éven keresztül ilyen feltételek mellett kellett dolgozniuk. Azonban most véget ér ez a tíz év, a tíz új tagállam számára Románia, Bulgária esetében ez kicsit tovább fog tartani. Tehát köszönöm a raportőrnek azt, hogy ilyen sokat fáradozott azon, hogy ez az eredmény megszülessen. A 2014-es év után pedig Remélem, hogy nem lesz többé diszkrimináció a közvetlen kifizetések vonatkozásában a tagállamok között. A következő hozzászóló a GOL nevében Alfred Rubix kollega másfél perc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mi úgy gondoljuk, hogy a 2013-as év és a bázis év finanszírozása fontos összefüggések, ugye ezen alapulhat a több éves terv. Nagyon fontosak ezek a kifizetések, fontos, hogy egyenlőek legyenek a feltételek, és valóban megvalósuljon a szolidaritás. Az én frakcióm és a lett gazdák úgy gondolják, hogy nem csak azért fontos az azonos mértékű eh, kifizetés, hogy a piaci feltételek egyenlőek legyenek, hanem ez egyben a szociális igazságosságot is megteremti. Azt hiszem, hogy Kapoló Santos kollega jelentése jó, én is eh, támogatom a bizottság véleményét, de még tovább kell lépnünk. Úgy gondoljuk, hogy a közvetlen kifizetések az EU kifizetéseinek 80%-át tegyék ki, akkor lehet szó igazságról, és a balti államok lényegesen kevesebbet kapnak ebből, ez diszkrimináló, diszkriminatív, ezt meg kell változtatni. A helyzet az, hogy a lett gazdák elhagyják a vidéket, és más országokból gazdagabbak vásárolják fel a földet, és a falvakban már nincsenek lakosok, elnéptelenek, és a mezőgazdasági területeket erdő növi be. Nem szabad hagyni, hogy ez így menjen tovább. Köszönöm szépen, és most a függetlenek nevében következik Dolc kollega másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én is a jelentéstevőnek köszönetet mondani a munkáért, az előrehadadásáért, ami a közvetlen kifizetéseket illeti 2003 után. Ugye 2013-as rendelkezéseket illetően nagyon fontos, hogy a vidékfejlesztésre is jusson elegendő eszköz, és ez nekünk is nagyon fontos az Egyesült Királyságban. A kötelezettségvállalások a kevésbé a hátrányos területű területek számára is nagyon lényegesek és ezt becsülöm is. De a legfontosabb az az, hogy az átmenet az sima kell, hogy legyen, és a hatásokat tekintve korlátozottak kell, hogy legyenek, hiszen óriási a volatilitás a világpiacon. Ezért azt gondolom, hogy az előrehaladással elégedettek lehetünk, hiszen konstruktívak az eredmények. A kap jelenlegi reformja 2013 utánra fel kell, hogy ismerje a közvetlen kifizetéseknek a fontosságát, és a második pillér alá tartozó mechanizmusokat is támogatnia kell, hogyha abból a gazdákat támogatja az élelmiszerbiztonság kontextusában. Az egyes pillérnél Tudjuk, hogy az élelmiszer támogat, termelésnek a támogatása az alapvető cél, és a vidékfejlesztés tartozik a kettes pillér alá, ugyanúgy, mint a környezetvédelem. Én hiszem azt, hogy erősek kell, hogy legyünk abban, hogy megfelelő sorokat kapjon a költségvetés az MFF keretén belül, és az egyensúlytalanságokat is ki kell küszöbölni, amikor a forrásoknak az elosztásáról van szó, főleg, hogyha gondolok itt az Egyesült Királyságra, ahol nem túl jó az elosztás, és ezeket az egyensúlytalanságokat kell megoldanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretnék mindenkit kérni, hogy tartsák be a felszólalási időt. Jönnek a További felszólalók. Niculescu képviselő kap szót most egy percre. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de raport... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat, ami a 2013 utáni közvetlen kifizetésekkel foglalkozik, ez a bizottsági javaslatokat és figyelembe véve kiegyensúlyozott az új tagállamoknak, Bulgáriának, Romániának is. A fokozatos bevezetése még meg kell valósítani. Bulgáriában is egyelőre nincsen még plafonja a kifizetéseknek. Ez egy döntési kérdés. Így módon a parlament egy lépéssel tovább megy a jövőbeni kap előkészítésében. Nyilvánvalóan a további lépések nagyon nagy kihívást fognak majd képezni, és eh, az Agri Bizottságban meg fogjuk vitatni ezt, és majd a megfelelő időben minden megvitatásra kerül. De most azt szeretném elmondani, hogy a jövőben együtt kell gondolkodnunk arról, hogy egy tisztességes, igazságos rendszert hozunk létre eh, Bulgária és Románia, amelyek ezt eh, fokozatosan vezetik be. 2014-ig kell, hogy ezt megtehessék. Most pedig a szót Ulrike Rodusznak adom meg egy percet. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Jelenleg a reform folyamat közepén vagyunk, és az Európai Parlament pedig új szerepét tölti be, mint társtörvényhozó, és el fogja fogadni a csomagból az első rendeleti szöveget a közvetlen kifizetések elosztásáról a 2013-as átmeneti évre. Ez rendjén van, de van ebben valami különös is Köszönöm az előadónak, Luis Capolos Santosnak a nagyon jó munkát, és azt, hogy ezt ilyen gyorsan végezte el. Ez a rendelet szöveg január 1-én 2014-ben lép hatályba, és hogy ez problémamentesen menjen a mostani szabályozás, meg legyen az átmeneti időszak, nagyon fontos, különös jelentősége van annak, hogy gyors legyen a megállapodás a parlament és a tanács között. Ez megtörtént, a finanszírozás folyamatossága a tagállamok számára meghatározó jelentőségű, ezért fontos az, hogy kellő időben lépjen hatályba az átmeneti szabályozás 2013-ra vonatkozóan. A most érvényes szöveg 2013-ban bizonyos pénzügyi rendelkezéseket csak 2012-ig irányozza elő. Üdvözlöm, hogy a parlament és a tanács megoldásra jutott, és így az első pillérből megtörténik a transfer a másodikba. Köszönöm. Len Smith kapszott másfél percre. Köszönöm szépen, én sem teszek kivételt, és szeretnék köszönetet mondani a nagyon energikus raportőrünknek, kiváló munkát végzett. Nagyszerű, hogy ezt is be tudta suvasztani a sok-sok egyéb munkájába. És azt gondolom, hogy nagyon egyértelműen fogalmaz, egyértelműen fognak látni a gazdák is, jó üzenet az, hogy a következő időszakban is megmaradnak a közvetlen kifizetések. Nem olyan nagyon nagy a vita itt a tisztelt házon belül ma este, talán fel is teszik a kérdés, hogy miért beszélünk erről, de vannak olyan körök, ahol igenis vitás kérdéseket vetünk fel ezzel kapcsolatban, mert sokan nem kívánják folytatni a közvetlen kifizetések, miközben ezek nagyon fontos támogatások a gazdák számára és ezért örülök annak, hogy a skót kormány is ennyire konstruktív volt, ennyire benne volt a mainstreamben, ami a politikai gondolkodást illeti, miközben itt a jelenlegi kontextus azért nem teljesen ugyanebben az irányba mutat, főleg ami a költségvetést illeti. Van azért szövetségesei, biztos úr, és együtt dolgozhatunk a mezőgazdaság jövőjéért. Köszönöm. Köszönjük szépen, most Julie Görling kap szót ugyancsak egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem folytatom az előttem szólónak a nótáját. Támogatom természetesen az Agri szakbizottsági véleményt, de beszélnék a modulációról is. Amikor a kettő második pillérből álltunk sorba a támogatásért, akkor az Egyesült Királyság éppen a leghátulján állt a sorban, mert az önkéntes modulációt nem kívánta alkalmazni. Talán a csapás irány sem teljesen az, hogy, és ezért nem tudjuk ezt támogatni, de a 2012-es, 13-as évben mindenképpen át kell állnunk egy új megközelítésre. Én gratulálok a pragmatikus megközelítéshez, és folytatnunk kell a kap reformját. Patrick Lejerik. úr Köszönöm szépen, elnök úr, én is gratulálni szeretnék Luis Manuel Kapasz kollégánknak a munkájáért. Az átmeneti javaslat, amely előttünk van, józan észt követi, még akkor is, hogyha ellenzem a szétválasztott kifizetéseket és a területalapú támogatást. A leghatékonyabb és a legigazságosabb az a munkára épülő támogatás, nem pedig a területre, ami az ipari, nagyipari mezőgazdaságot favorizálja. Itt szeretném elmondani, hogy szerintem vita esetén újra kell vitatni a kap folyamán azt is, hogy egy alapár rögzítése kerüljön egy bizonyos mezőgazdasági mennyiségre, és a támogatások is a környezet, a földrajzi körülmények és foglalkoztatás is figyelembe véve kerüljenek modulálásra a mezőgazdasági politika költségvetését figyelembe kell venni, illetve az a szociális ökológiai igazságosság szempontjait is. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig akkor megadom a szót Nikol Szenklernek egy percben. Tisztelt elnök úr, nagyon sok választom megkeresett, hát, hogy hátrányosabb helyzetbe kerülnek, és általában ezzel a rendszerrel. A közvetlen kifizetés vagy közvetlen támogatások háromnegyed részét teszi ki a kap költségvetésének ami pedig az EU költségvetésének egy jelentős része. Tehát itt nagyon sok pénzről van szó. A brit konzervatívak nem szeretnék az ilyen diszkrecionális alapok rendelkezésére állását, hogy ebből támogassák a gazdákat. Tulajdonképpen az egyenlőtlenségek növekednek ezzel, amikor a közvetlen kifizetéseket gyorsabban csökkentjük egyes tagállamokban az Egyesült Királyság gazdaságait a történelmi támogatások vezérelték. Ez a diszkrimináció, ami elsősorban az Egyesült Királyságot sújtja, ennek véget kell vetni, és a mi saját gazdáinkat is meg kell védenünk az Egyesült Királyságban. Tabadzsi, Jana Efaristo ciolo biztos úr kedves kollégák capoulas santos jelentéstevő kiváló munkája nyomán a tervezet lehetővé teszi hogy a two thousand and thirteen as közvetlen agrártámogatások ne csökkenjenek az újonnan csatlakozott tagállamokban. elértük végre two thousand and twelve ben hogy az új és a régi tagállamok támogatottsági szintje kiegyenltődjön de ez nem jelenti

Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Dabajdi kollega, és akkor következnek a spontán hozzászólások. Leinen kollega kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, biztos úr. Némi aggodalommal figyelem azt, amikor a biztos úr megjelenítette ezt a tervezetet, és itt az önkéntes modulációról is szó esik. Angliában, Skóciában ugye úgy gondoltuk, hogy itt sikerül az átállás megfelelő módon, a megfelelő programokkal. Ezek a 2013-as évre komoly gondokat okozhatnak. Nagyon komoly lobby tevékenységet folytatott a skót és az angol kormány, és a parlamentben is a kollégák, Nikolson kolléganő, mi bizonyos változást el tudtunk érni a csomagban, és volt némi biztosíték arra vonatkozóan, hogy a terhek az Egyesült Királyságban, Skóciában, ugye megváltoznak, és a kifizetések úgy alakulnak, hogy nem okoznak komoly hátrányokat a fejlesztési programokban 2013-ban. Köszönöm az együttműködést, és azt kívánom, hogy haladjon tovább így ez a munka, és ugyanilyen zökkenőmentesen sikerüljön elfogadni a következő jogszabályalkotási csomagot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szonik kollégája szó. Köszönöm szépen a, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Örömmel veszem ezt a nagyon okos jelentést és szeretnék élni a lehetőséggel, hogy elmondjam, hogy a jövőbeni Európában nem szabad két sebességet kialakítani, de az lesz, hogyha nem sikerül megfelelni, megtalálni a megfelelő egyen, kiegyenlítést az országok között. A szegényebb országok, mint Szlovákia vagy mások, szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a európai nehézségekbe került országok most segítséget kapjanak. Nem léptünk fel a szolidaritás ellen. Köszönöm. Akkor most Blendergast asszony következik. Kedves kollégák, örülök ennek a javaslatnak, ami főként adminisztratív jellegű, de bizonyos biztonságot ad a gazdálkodóknak az elkövetkezendő évekre. Ugyanakkor néhány dolgot tisztázni kell a közvetlen kifizetések kapcsán. Ez az én választókörzetemben is az elmúlt hetekben sokat vitáztunk erről. Először is a ö, támogatásoknál meg kell nézni, ahogy milyen változásokat hoz Kapula Santosnak a jelentése. Ez nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a tagállamoknak, a saját országukban. A zöldítés szerintem mindenképpen fontos, hogy a termény diversifikálást segítsük, különösen a kis és közepes gazdaságok esetében az ökológiai területek is eh, fontosak, és fontos, hogy eh, meg a területek, illetve százalékosan ezek mekkora, mit képviselnek. És végezetül pedig a konvergencia fontos. Tehát mindenképpen eh, örülök a Pula Santos jelentésének, és meg mindenképpen e, úgy kell meg ezt megoldani, hogy ne kerüljenek veszélybe nemzeti szinten a gazdaságok. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én választási, választási körzetem Velszben nagy mértékben függ a mezőgazdaságtól. Figyelembe véve a kevésbé előnyös helyzetű területeket, a közvetlen kifizetések nagyon fontosak, ennélkül nagyon sok családi gazdaság valószínűleg ki fog vonulni ebből a tevékenységi körből. Ezért nagyon fontos, hogy történeti alapon a következő években is tovább folytatódhasson ez a kifizetési módszer. És nagyon kérem, hogy az átmenőti rendelkezések azok rugalmasak legyenek és regionális értelmezésük legyenek mindaddig, amíg a gazdálkodók alkalmazkodni tudnak az új rendszerhez ezt mutatja a gazdálkodóknak az érdeke. Το λόγο úr következik. 2013 átmeneti év lesz, hiszen a 2007-től 13-as pénzügyi keret véget ér, azonban már a következő pénzügyi keretre tekintünk ki 2014 és 20 közötti időszakra. Üdvözlöm a támogatást, főleg az 5000 euró feletti támogatásban részesülők helyzetét üdvözlöm, hiszen őknek, nekik eleve kevesebb támogatást fizettek ki. Én várnám, hogy a dokumentummal egyéb támogatásokat is szavatoljunk, hiszen ezzel a 12 régi és a 10 új tagállam között a versenyképességet növelhetnénk. Ágazati támogatás nem lesz már a jövőben, 2013-tól kezdve. És annak módja, ahogyan 2013-tól a közvetlen kifizetések végrehajtásra kerülnek, azt jelenti, hogy lesznek aránytalanságok a jövőben is. Kérdés a Leznikczák. Boleszin úr következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is nagyon elégedett vagyok a tekintetben, hogy kompromisszumot sikerült kötni Szeretnék köszönetet mondani Kopolas Santos jelentéstevőnek a kiváló javaslatok előkészítésért, megmarad a moduláció, és a régi tagállamokban is lesz lehetőség a gazdáknak a támogatására. A vita azonban rámutatott arra, hogy a közvetlen kifizetések mindenki számára fontos támogató eszköz. A gazdák a közös piacra termesztenek, és hasonló árak mellett teszik ezt. A termelési termeléshez hasonló áron szerzik be az alapanyagokat, és a műtrágyákért is nagyjából ugyanannyit fizetnek. Ilyen tekintetben talán nem indokolt, hogy különböző szintűek legyenek ezek a közvetlen kifizetések. És ez nem csak az új és a régi tagállamok tekintetében igaz megállapítást, hiszen nem csak őket érinti. Mert a régi tagállamok között is nagy különbségek mutatkoznak. A francia gazdák például más kifizetéseket kapnak, és Lengyelországban és Litvániában is nagyok a különbségek. Nikolzon úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, azt tudom mondani Luisnak. Ma próbáld ma meg majd élvezni a bornak a bukéját, mert a jövőben lehet, hogy nem fogjuk ennyire szórni a dicséreteket nagyon rossz volt a minden előzmény, és most nagyszerű az, hogy a parlament tudott élni azzal a jogával és azzal a lehetőséggel, hogy a múltbeli mulasztásainkat végre bepótoljuk. Nagyon fontos lépést tettünk előre, hiszen a vidékfejlesztési támogatásokat és a kötelezettségvállalásokat most biztos alapokra helyeztük. A kettes pillérből kifizetett támogatásokkal nem vagyunk megelégedve, miközben nagyon jó projektek vannak, amelyeket kellett volna, kellene még támogatni. A több éves pénzügyi keretben most már több támogatást fog kapni az Egyesült Királyság is, úgyhogy ezért köszönet. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk, biztos úr, Csoros úr, parancsoljon a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy nagyon nagy széleskörű támogatás, szinte azt is mondhatnánk, hogy egyhangú támogatásban részesült az a kompromisszum, amit találtunk arra, hogy mielőbb elfogadásra kerülhessen ez a rendelet, ami lehetővé teszi az átmeneti kifizetéseket. Közben megjelezném, hogy sosem volt arról szó, hogy a közvetlen kifizetésre ne kerüljön sor 2013-ban. Az ugyan igaz, hogy szükség van arra ez a rendeletre ahhoz, hogy bizonyos átmeneti intézkedéseket pontosítsunk egyrészt az új tagállamok számára, amelyeknek területi támogatások van jelenleg, és kiegészítő támogatást kaphatnak a még fennálló különbségekre vonatkozóan. Ez a rendelet pontosítja ezeket a feltételeket, de lehetővé tette azt is, egyesek itt említették is, hogy például az Egyesült Királyság esetében lehetőség lesz arra, hogy 2013-ban is az önkéntes igazítást, korrigálást folytassák a vidékfejlesztés érdekében, és meg tudják finanszírozni a vidékfejlesztési intézkedéseiket. Vannak, akik már most említett egy olyan munkát, amely folyamatban van, és amelynek a célja a közös agrárpolitikának a felülvizsgálata a következő költségvetési időszakra. Nagyon nagy várakozással figyelem ezt a munkát, amit az Agri Szakbizottság végez a már e, előterjesztett jelentések alapján, és remélem, hogy mielőbb meg tudjuk kezdeni a hivatalos tárgyalásokat a e, tanács, parlament, bizottság háromszögben hogy valóban megvalósuljon a kapnak a reformja, ami egy igazságosabb megoldást hoz, és amihez remélhetőleg egy megfelelő költségvetési támogatás is fog járulni az ambícióknak megfelelően. Δευτερολογία του συναδέλφου του, του του κ. Καπούλα Σάντος. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindössze köszöntet, volna, köszöntet szerettem volna mondani a kollégáknak a kedves szavakért, amit mondtak, és önnek is biztos úr. Amit ön elmondott, ez eh, nagyon eh, kellemesi teszi a munkát egy olyan cél érdekében, amely Eh, valamennyien eh, felkarolunk, és ami nagyon jól mutatja, hogy ha összefogunk, akkor hegyeket is el tudunk mozdítani, még akkor is, hogyha az idő ellenünk dolgozik, és mindenki meg volt győződve arról, hogy eh, gyorsan kell lépnünk ahhoz, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyek sok tagállamban felmerülnek. Szerettem volna rámutatni arra, hogy milyen jól tudtunk így együtt dolgozni, nem csak az Agri bizottságban, de a tanács és a bizottság támogatását élvezhettük. Úgy gondolom, hogy ez a jó munka légkör mindenképpen egy nagyon fontos alap lehet mindarra, ami még ránk, mindahhoz, ami még ránk vár. Meg vagyok győződve arról, hogyha ezt a hangulatot feltartjuk, akkor mindenképpen pozitív eredményeket tudunk majd elérni. A pozitív eredmény alatt az európai gazdáknak az eredményeit értem, és őket kell kell, hogy szolgáljuk. Ezzel lezártuk a vitát, holnap fogunk szavazni 12 óra 30 perckor. Το επόμενο, σημείο στην ημερήσια διάταξη